Ladies and gentlemen, can we start? Hölgyeim és uraim, megkezdenénk az ülést. Okay. Uh, we begin. Rendben, az első napi rendi ponttal kezdünk, a napi rende elfogadásával. következő változásokat szeretném ismertetni az eredeti napirendhez képest. A nyolcas napirendi pont, a szavazás, a kódex átdolgozásáról. Ez későbbre került, tehát a nyolcast későbbre tettük, elhalasztottuk. A tízes napirendi pontot pedig végrehajtási aktusok, témakört, ezt szintén elhalasztottuk. A GUE javaslata alapján a jogalapról szóló kérdést mivel Alex Foss jelentéstevő foglalkozik ezzel a témával, a jogi szolgálattal konzultálva, szintén elhalasztani javasoljuk a következő ülés időpontjáig, hogy megfelelően elő tudja Krizogomusz úr készíteni. Krizogomusz úr, tessék. Tisztelt elnök úr, a javaslatom a következő. Módosítsuk a napi rendet a következőképpen. A szakbizottságunk munkáját tekintve. Sürgősséggel elsőbségi pontként szóljunk arról, hogy a 833 per 2014-es tanácsi rendelet Oroszországot érintő szankciói hogy alakuljanak. A cél az, hogy döntést hozhasson a bizottságunk, és az Európai Parlamenti Plenáris elé vihessük Strasbourgban szeptember 15 és 17-e között ezt a témát. A parlament az Európai Bíróság előtt megkívánja fellebbezni, támadni ezt a rendeletet, és itt nincs értelme a halasztásnak, hiszen a szeptember, szeptemberi plenáris előtt nem lesz további alkalmunk, csak 29-én találkozunk legközelebb, ami azt jelenti, hogy az Európai Parlament a kifogását az Európai Bírósághoz előbb be kell, hogy terjessze, mert lejár a határidő. És szeretném felhívni arra a figyelmet, hogy augusztus 28-án felhívtam minden érintetnek a figyelmét arra, hogy ezt a fellebezésünket sürgősen elő kell terjesztenünk. Tehát ez sürgős, kiemelt jelentőségű, rendkívül aktuális, nem csak a parlament szempontjából, hanem általánosságban az unió működése szempontjából. A demokratikus deficit a legnagyobb problémája az uniónak. És itt egy olyan döntésről van szó, amely potenciálisan azt eredményezheti, hogy kiújul a hidegháború az Európai Unió, illetve a legnagyobb területét tekintve európai állam között, Oroszország között. Az Európai Unió működéséről szóló szerződésben rögzített eljárást figyelmen kívül hagyva. Ez a 207-es cikkben szerepel, az EUMS-ben, a parlamenttel való konzultáció mivel itt exporttilalomról van szó, ezért a 207-es cikk az érintett, és nem a 215-ös, amely a pénzügyi szankciókra vonatkozik. Tehát mivel a rendelet csak erre vonatkozik, ma kell döntést hoznunk. Elnök, az a problémánk, hogy az olasz miniszter úr már odakint vár az ajtó előtt. És a határidő ennek a kérdésnek a rendezésére október 23-24-e. Tehát meglehetősen sok időnk van még erre. Van bőven időnk, hogy rendezzük ezt a kérdést. Ráadásul az ilyen jellegű kérdéseket zárt üléseken szoktuk tisztázni. Tehát legalább három okot is látok arra, hogy a következő ülésünkig elhalasszam ezt a napirendi pontot. Konszenzus alakult -e ki a résztvevők között, hogy halasszuk ezt a kérdést, avagy nem? Igen, úgy látom. Az én szavazatom ellenében, mondja az érintett. Elnök. Uh So, uh, in order to be... Udvariassági okból engedjék meg, hogy szeretettel köszöntsem Orlandó miniszter urat. Excellenciás uram, szeretettel köszöntjük Önt a Juri Szakbizottság ülésen, és át is adom Önnek a szót. Kérem, ismertesse az elnökségi prioritásokat. presidente, Igen, köszönöm, Svoboda elnök úr. Tisztelt szakbizottsági tagok, szeretnék először is mindenkit nagy tisztelettel üdvözölni, és jó munkát kívánni ennek a szakbizottságnak és a képviselőknek. A szakbizottság nem régiben állt fel. Egy olyan ciklus elé nézünk, amely nagyon fontos lesz most Európa életében. Most az a feladat, hogy átgondoljuk a politikáinkat az állampolgárok igényeinek, elvárásának, elvárásainak fényében. A szakbizottságban kijelölt raportöröknek, előadóknak is jó munkát kívánok, és sok sikert. Az olasz elnökség szintén az intézményi naptárnak megfelelően végzi a munkáját, majd az októberi, decemberi igazságügyminiszteri tanácsban és igazságügyi tanács, illetve a triológus szerepel a napirendünkön, tehát ehhez igazozunk. Szeretném önöket biztosítani arról, hogy személyesen elkötelezett vagyok azért, hogy az igazságügyi és belügyi tanács, illetve az önök szakbizottsága között gyümölcsöző együttműködés alakuljon ki. Meg kell erősíteni az európai jogi térséget, az alapjogok védelmét. Az egyes tagállamok jogrendszerét, ezt a feladatot úgy végezzük el, hogy tiszteletben tartjuk azt a keretprogramot, amelyet a két társelnökséggel, a lett és a luxemburgi elnökséggel együtt dolgoztunk ki. Ők következnek majd utánunk a még 12 hónapig. Nagyon fontos lépések lesznek ezek, különösképpen a polgárjog területén. A szabadság, a biztonság és a jogérvényesülésének térségéről az Európai Tanács június 26-27-én fogadta el az útmutat, a stratégiai útmutatásait, és ezek arról szólnak, ezek az útmutatások, hogy az Európán belül élő, illetve kívül élő polgároknak is ö, jogokat, effektív jogokat adjunk. Az olasz elnökség nagyon jól tudja, hogy egy ágazat sikere vagy bukása nagyban függ attól, hogy más területeken mi történik, illetve hogy a szinergiák hogyan alakulnak az érintett szektorhoz kapcsolódó területeken. És tudjuk, hogy mennyire fontos a szolid, stabil európai politika polgárjogi területen, és hogy ehhez mennyire szorosan kapcsolódik a gazdasági növekedés az, hogy megvalósul a jogok védelme, illetve hogy a jogbiztonság működik, segíti a vállalkozásokat és az állampolgárokat is. A vállalkozások és az állampolgárok néha leküzdhetetlen nehézségekkel néznek szembe, amikor az Európai Unió területén belül kívánnak szabadon mozogni, illetve beruházni. Az olasz elnökség programjában több minden szerepel, ami ezt a bizottságot érinti, és ez mind megfelel az unió aktuális prioritásainak, tehát a gazdasági növekedés, a fenntartható növekedés támogatásának, és a foglalkoztatás növelésének, illetve a befektetési ráta növelésének. Hát valóban szükséges az, hogy megteremtsük a szinergiát egyfelől a polgárjogi oldal, illetve a gazdasági növekedés és a stabilitás között, valamint a polgárjogi oldal, illetve az alapjogok védelme között. Meggyőződésünk az, hogy csak akkor valósulhat meg a kölcsönös bizalom az egyes jogrendszerek között, hogyha ö, megtesszük a szükséges lépéseket, és csak ebből következhet az intelligens, a fenntartható és inkluzív növekedés. Tulajdonképpen mindezt azért kell megtenni, mert a, az állampolgárok, illetve a kis- és középvállalkozások gyakran ütköznek akadályokba, amikor a szabad mozgáshoz való jogukkal kívánnak élni. Két fő javaslatról számolnék itt be. Az első a bizottságnak a fizetésképtelenség, illetve csődeljárásra vonatkozó javaslata, a nyilvános dokumentumok mozgása az Európai Unión belül, illetve az közösségi jog az eladáshoz. A második javaslat pedig az a rendeleti javaslat, amely a házasság felbontása, illetve regisztrált élettársi kapcsolat felbontásának a folyamatára vonatkozik akkor, hogyha a felek két különböző tagállamból származnak. Ami a 2007 per 861-es rendeletet illeti, e, itt ugye európai e, eljárásról van szó, amelyet e, megvalósítottak vagy életbe léptettek. Itt azt kell, hogy mondjam, hogy tisztában vagyunk azzal, hogy ez egy olyan eszköz, aminek hatalmas a potenciális lehetősége, haszna, és a fogyasztóknak csak úgy, mint a vállalatoknak is a hasznára válhat, akkor, hogyha megvalósul a jogbiztonság, illetve az igazságszolgáltatási eljárások időtartama korlátozódik, de az érintetteket még megfelelő módon tájékoztatni kell a részletekről. Ami a bizonyítékgyűjtés technikai részleteit, illetve, illetve a dokumentumok küldésének technikai részleteit, itt azt lehet, azt lehet elmondani, hogy nyilván a perköltségek megosztása, az erősebb jogbiztonság vonzóbbá teszi majd ezt az eszközt az érintettek számára. Az olasz elnökség ezzel a javaslattal kapcsolatban nagyon keményen dolgozik majd. A decemberi bel- és igazságügyi tanácson próbáljuk majd elérni azt, hogy egy stabil politikai megállapodás létrejöjjön. Ami a kisösszegű követelésekre vonatkozó rendeletet illeti, azért van erre szükség, hogy a kis és középvállalkozások és az állampolgárok is a jogbiztonság keretein belül tudjanak tevékenykedni és élni. Tulajdonképpen a jogbiztonság a közös piac egyik lényege az, hogy a vállalkozások szabadon mozoghassanak. Tovább folytatjuk a parlamenttel a tárgyalásokat a rendelet felülvizsgálatáról kapcsolatban, ami a csődeljárást illeti, és minden erőnket, meg, minden erőnket be fogjuk fektetni. Azt szeretnénk megcélozni, hogy decemberben le tudjuk zárni a kérdést, és megállapodás szülessen remélhetőleg a parlamenttel tehát mielőbb be tudjuk indítani a tárgyalásokat, a preambulum bekezdéseket és mellékleteket most vizsgáljuk. Azt is tudjuk, hogy a tanács által elfogadott szöveg ennek igen kényes bekezdései is vannak, különösképpen az a rész, ahol a cégcsoportok csődeljárására vonatkozó eljárás koordinálásáról írunk, de arra kérnénk a, arra kérnénk a parlamentet, hogy működjön együtt velünk. Az olasz elnökség a tanács szóvivője lesz, és célozzuk meg azt, hogy a helyi hitelezőket, illetve a vállalkozókat védjük, változom meg a hozzáállás, ne az legyen a cél, hogy az érintett vállalkozás csődbe menjen, hanem inkább ennek a megmentését és a termelő tevékenység fenntarthatóságát próbáljuk védeni, megmenteni. Szükséges tehát az aktuális szabályok sürgős aktualizálása, felülvizsgálata. Ami a hivatalos dokumentumok elfogadását illeti és az erre vonatkozó rendeletet, valamint a hitelesítési kérelmek, vagy a hitelesítés szükségességének, szükségességének a megszüntetését. Ezzel kapcsolatban azt tudom mondani, hogy az olasz elnökség egyik prioritása ez a dosszié. Hiszen a folyamat mit céloz? Azt, hogy az állampolgárok és a kis- és középvállalkozások valóban szabadon mozoghassanak az Európai Unión belül, szabadon letelepedhessenek bárhol, úgy, hogy e- ennek a költségeit csökkentsük. Milánóban július 9-én már tartottunk egy informális tanácsülést, és ezen egyébként ott volt eh, Szoboda elnök úr is. Itt technikai megbeszélések folytak, és ezekből világosan kiderült, hogy a tagállamok többsége eh, támogatja ennek a rendeletnek az alkalmazását. Nagyon sok delegáció azonban azt kérte, hogy korlátozzuk a dokumentumok körét a polgári jellegű dokumentumokra. Az olasz elnökség szeretné ennek a milánoi eszmecserének a gyümölcseit minél előbb kihasználni, méghozzá úgy, hogy felgyorsítjuk a munkálatokat, hiszen az állampolgároknak és a vállalkozásoknak életbevágóan fontos, hogy a jogbiztonság meglegyen, mert nem tudják felvenni a bürokráciával a harcot. Nagyon gyakran a bürokratikus terhek megakadályozzák az ő szabad mozgásukat, vagy nagyon-nagyon problematikussá teszik azt. Az Európai Bizottság részéről azért rugalmasságot tapasztaltunk, már ami a tanácson belül bizonyos delegációk igényeit illeti. Reuters biztos úrral még ma fogok találkozni, és remélem, hogy a kezdeményezéseinket el tudja fogadni majd. Azt tudjuk, hogy az Európai Parlament a rendelet minél szélesebb körű alkalmazását támogatja, és pozitív jelzések vannak az a, az a kapcsolatban is, hogy fokozatosan próbáljuk bevezetni ezt. Hát a végtelen vitának is felmerül a kockázata, amiatt, hogy esetleg az egyes tagországok között hiányzik a bizalom. Nagyon kényes kérdésekről van itt szó. Tudjuk azt is, hogy az előttünk álló út ahhoz, hogy a kölcsönös bizalmat a különböző jogrendszerek és adminisztratív rendszerek között elérjük, azért még nem egyszerű, meg nem is rövid és hát vannak itt olyan aggályok a tagállamok részéről, amik arra vonatkoznak, hogy ezek a dokumentumok, hivatalos dokumentumok, nyilatkozatok megbízhatósága esetleg kérdéses lehet. Ezért mondjuk, hogy mi értjük ezeket az aggályokat, de e, és éppen ezek miatt még fontosabb, hogy legalább egy politikai megállapodást sikerüljön elérni, ami aztán kiinduló pont lehet, és legalább néhány dokumentum tartozzon az első körbe, amelyeknek az elfogadása biztosított. Mert ez talán majd afelé arra ösztönözheti a többi tagállamot, hogy egyre tovább bővítsék az érintett dokumentumok körét, és aztán bőgi, bővítsék a rendelet alkalmazásának köré. Tehát nem biztos, hogy a rendelet alkalmazását inkább korlátozni érdemes, mert az nem feltétlen a bizalom erősödéséhez vezet. Vannak persze olyan dokumentumok, amelyek jellegükből adódóan egyelőre nagyon nehezen vehetők be a körbe. A célkitűzésünk az az, hogy legalább egy általános útmutatást sikerüljön elérni a bel- és igazságügyi tanácson decemberben. Az első polgárjogi együttműködési eszközökkel kapcsolatos rendeletcsoport kereteit lezárnám azzal, hogy elmondom, hogy nagyon fontos még valami, aminek az olasz elnökség figyelmet szentel, február 26-án azt hiszem az Európai Parlament is fontos jelzést küldött arra vonatkozóan, hogy a rendelettervezet a kapcsolatotásra vonatkozó rendelet tervezett alkalmazása milyen. Egyelőre most az Európai Bizottság kezdeményezésére válunk várunk. 2012. júniusban a Belés Igazságügyi Tanács a munkacsoportnak azt a megbízást adta, hogy a rendelet tartalmán dolgozzon. Nagyon összetett eszközről van szó, és valószínűleg az olasz elnökség hat hónapja alatt nem sikerül majd lezárni a technikai vizsgálatot. Vannak olyan polgárjogi kérdések, amelyek az állampolgári jogok védelmét erősítik. Aztán a transnacionális helyzetek tisztább és jogbiztosabb rendezése az egyik kulcsfontosságú célkitűzésünk, remélhetőleg ehhez majd komolyan hozzá tudunk járulni a szemeszter alatt. Vannak még olyan eszközök, amelyekkel kapcsolatban a tárgyalások most zajlanak. Ezek is az állampolgárok szabad mozgását támogatják, azáltal, hogy lebontjuk azokat az akadályokat, amelyekkel az állampolgárok szemben találják magukat. Én a regisztrált párkapcsolatokra, illetve a házasságok megszüntetésére, felbontására gondoltam, illetve ezt említettem egyként de az összes családügyi kérdésben támogatjuk az együttműködést, és azt, hogy koherens módon kezeljük ezeket. Nyilvánvaló, hogy ezek a témák nagyon kényesek, hosszú és összetett a tárgyalási folyamat, a nemzeti különlegességeket, nemzeti jellegzetességeket meg kell védeni, és elkerülni a diszkriminatív bánásmódot. Tehát nagyon bonyolult a helyzet, van még egy-két kritikus pont, amit meg kell oldani. Tudjuk, hogy nem lesz nagyon egyszerű az egyhangú támogatást megszerezni a tanácsban, de megpróbáljuk. A tagállamoknak új javaslatot kívánunk benyújtani, és reméljük, hogy ha megengedik, akkor az elnökség megpróbálja ennek a munkának a gyümölcseit is learatni. Aztán az általam említett ügyekben, hogyha sikerülne jogbiztonságot nyújtani ezeknek a pároknak azáltal, hogy megválaszthatják, vagyis a szabályok meghatározzák az alkalmazandó jogot, ezzel nagyban segítenénk az állampolgárokat. És még annyit mondanék, hogy Rómában október közepén lesz tanácsülés, amire Szoboda elnök urat itt meg is hívom, és a tanácsi munkacsoport állapodott meg egy dátumban, ebből indulunk ki, az elektronikus igazságszolgáltatás nagyon-nagyon fontos, de ehhez kölcsönös bizalomra van szükség, hogy ez megvalósulhasson, és mi a cselekvési tervet is és a stratégiát is nagyon komolyan vesszük. Szeretném önöket arról biztosítani, hogy az olasz elnökség nagyon is tisztában van azzal, hogy milyen kihívásokkal nézünk szembe, amennyiben valódi ö, ö, európai jogi térséget kívánunk megvalósítani, a szabadság, a biztonság és a jog érvényesülésének térségét. És nem csak a gazdasági fellendülést kívánjuk támogatni, hanem megkívánjuk erősíteni az állampolgárok bizalmát az intézményekben, a jogrendszerekben, a más tagállamokban is. Tehát tudjuk, hogy az Európai Parlament együttműködésére szükségünk van ahhoz, hogy ezeket a célkitűzéseket elérhessük, és biztosak vagyunk abban is, hogy ez a szakbizottság ható, hathatós támogatást ad majd nekünk ebben a munkában. Köszönöm. Uh, Your Excellency. Uh, Miniszter úr, nagyon köszönöm a bevezető előadását, hogy ismertette velünk az olasz elnökség prioritásait a Júri Szakbizottság hatáskörébe eső területeken. Hogyha megengedi, biztos vagyok abban, hogy amit most öntől hallottunk, az alapvetően összhangban van azzal, amit a szakbizottság tagjainak a többsége gondol arról, hogy az Unió milyen prioritásokat kell, hogy kitűzzön magának ezen a területen. Most megadom a szót a képviselőknek, a szakbizottság tagjainak, annak érdekében, hogy eszmét cserélhessünk, elmondhassák a véleményüket. Ha megengedi, az első a hozzászólók listáján eh, Kavada eh, képviselő, a szakbizottság alelnöke. Eh, Tisztelt elnök úr, miniszter úr, az unió soros elnökségi feladatait olyan légkörben veszik át, amikor nehéz követni a szokásos munkarendet. Itt különleges történelmi eseményekről, helyzetekről van szó. Tehát az Unió történetében először a közvélemény nagyrészt elfordult a béke, illetve a jólét európai célkitűzéseitől. az ellenoldal jelentős sikert aratott a, az európai választásokon, és ez nem csak Európában, hanem Franciaországban is érvényes, és jelentős Európa ellenes e, erők kaptak szavazatot, illetve lehetőséget. Emiatt az olasz soros elnökségtől sokat várunk, szívemhez közel áll az elnökség, illetve az olasz megújulás folyamata is. A különböző drámák Olaszországot is keményen sújtották a második világháború utáni modernizáció során, és ez megviselte a belpolitikát. A kommunista előretörés merényletek Bolonyában, illetve egyéb előzmények után nem egy szokásos elnökségről van szó. És Európában is komoly frontvonalak, törésvonalak alakultak ki, ebben a háttérben vették át önök az elnökségi tisztet. Tehát különleges, rendkívüli eseményekkel kell majd szembenézniük. Vita nélkül valóban érdekesek és fontosak bizonyos mértékig az ön által ismertetett prioritások. Mateo Renzi álláspontját hallgatva. Itt a parlamentben nagy támogatás övezi őt, és a prioritásokat nem feladva úgy gondolom, hogy a teljes politikai osztálynak az Európában kialakult vákummal kellene foglalkoznia. Egyrészt az alapjogi kartának kellene érvényt szerezni végre, végre kellene hajtani. És úgy gondolom, hogy ez egy legitim igény. Azután egyes országok különböző kartellenes intézkedéseket foganatosítanak szankciók nélkül. Tehát ezzel kiemelten kell foglalkozni. Azután az igazságszolgáltatás szerveinek a függetlenségét kell garantálni, az unió értékrendjének a védelmében. Talán nem kell hangsúlyoznom ennek a jelentőségét. Azután a, az elvárásaink terén a következő, és nem vagyok ezzel egyedül, úgy gondolom. Szeretném, hogyha az intézkedéseikben a fiatalokat az önök kormányában, illetve az önök soraiban is találhatók fiatal szakemberek. Nagyon fontos lenne, hogy az Európai Ügyészség elkezdhesse végre a munkáját, és a különböző szankcióknak a jogosságát, törvénybe ütközését esetleg el kell, hogy kezdje vizsgálni. Tudjuk, hogy a nemzetközi bűnözés hullám, amely alól Olaszország sem mentes, mennyire fontos jelenség, és ezzel, ez ellen fel kell vennünk a küzdelmet. Számítok az önök elnökségének a hozzájárulására. Fontos, hogy Európát segítsék az anomáliák elleni küzdelemben. Én úgy gondolom, hogy itt valóban bűncselekmény értékű anomáliákról van szó. Szóval előre is köszönöm, miniszter úr, és köszönöm a szót is. Uh, thank you very much, Mr. Kavada. Köszönöm szépen, Kavada úr. A hozzászólók listáján most Zvevka úr a következő. Köszönöm szépen a szót, elnök úr. Miniszter úr, nagyon köszönöm én is az előadását, amely nagyon konkrét volt, és számos nagyon helyes megállapítást tartalmazott, Pont ilyen tartalmas hozzászólást vártam öntől, felsorolta azokat a témákat, amelyekkel már foglalkoztunk az előző elnökségi ciklusban is, és már az olasz elnökség első hónapjában. Az Európai Parlamentnek ez a szakbizottsága kicsit más, mint a többi, abból a szempontból, hogy ez egy olyan szakbizottság, amely elsősorban tényszerű munkát végez eh, az Európai Parlamentben. Az a célkitűzésünk, hogy eh, a civil társadalom erősödését mi is elősegítsük. Ez az elsődleges eh, feladatunk, és nem annyira eh, biztonsági kérdésekkel foglalkozunk, ez a parlamenti munkamegosztás keretében inkább a Liber szakbizottság feladatkörébe tartozik, bár természetesen a mi számunkra is érdekes. Gondolom nem is kell külön kiemelnem, hogy mennyire fontosak azok a dossziék, amelyeket az előadásában is megemlített, pozitívan vagy negatívan is megítélhetik ezeket a témákat az a, a polgárok. Nekünk most az a feladatunk, hogy hogy megkönnyítsük a polgárok életét, nem csak az, hogy absztrakt jogszabályokat alkossunk meg. Igen, meg kell könnyítenünk békés módon egész Európában az itt élő emberek életét. Ezért kell foglalkoznunk olyan kérdésekkel, mint például a házassági közös tulajdon kérdése, azután a közös tulajdon megosztása a korábbi házastársok között vállás esetén, Emellett nagyon fontos, hogy a dokumentumok, az okiratok fordításával kapcsolatban is szabályozás szülessen. Meg szeretném említeni azt is, hogy mennyire lényeges a közökiratok és az aposté megadásának a kérdése, illetve ennek az eltörlése, ezt a tagállamok eltérő módon kezelik. Azt hiszem, hogy ma nem annyira az a lényeges, hogy ennek a rendeletnek mi lesz a hatája. Az a legfontosabb, hogy lezáruljon az első szakasz, és igent mondjanak a tagállamok ezekre a dossziékra, ezekre a rendelettervezetekre és erre a listára majd egyre több típus is felkerülhet az első megegyezés után. Az is nagyon fontos, amit a csőtörvény, a felszámolási törvény kapcsán el kell végeznünk. Ma délelőtt vagy reggel tartottuk a koordinátorok ülését, és ennek a dossziének én vagyok az előadója. Most áttérünk majd a második olvasatbeli tárgyalásra, és öntől, miniszter úr, azt fogom kérni, hogy miután meg kell határoznunk a határidőket, és már bizonyos határidők megváltoztathatatlanul rögzít, rögzítve lettek, mindent meg kell tennünk annak érdekében, hogy még az olasz elnökség alatt eh, sikerüljön megegyeznünk. Tudom, hogy nincs minden vitátott kérdéssel kapcsolatban megállapodás, a parlament és a E, tanács között e, még voltak nyitott kérdések, vitapontok, de mindent meg fogunk tenni annak érdekében, hogy közelítsenek az álláspontok, és végül mindenki megelégedésére megtaláljuk a megoldást. A következő dosszié az európai adásvételi jog. Remélem, hogy e, Ön is részt tud majd venni e, egy e, konferencián, ahol két előadónk, Léne úr és Bellinger úr is előadást fog tartani, és e, néhány új kollega fogja átvenni majd ennek a dossziének a gondozását azt hiszem, hogy talán eljött az ideje annak, hogy ezt a dossziét is lezárjuk, legalábbis a parlament ezt szeretné. Most a labda az önök térfelén van, a tanács térfelén van, és reméljük, hogy a tanács megteszi a szükséges lépéseket. Végül az utolsó kérdéskör az e-justice kérdése, az elektronikus igazságszolgáltatás. Rendkívül fontosnak tartjuk, hogy az uniós polgárok számára megalkossunk fontos jogszabályokat, de az embereknek erről tudomást kell szerezniük Hogyha megnézzük, hogy a tagállamokban az igazságszolgáltatásban dolgozók sem mindig tudják, hogy milyen jogszabályok születtek. Eh, tehát fontos a jogszabályok megalkotása, de az erről adott tájékoztatás talán még fontosabb. Az Európai Bizottság tart időnként ilyen információs kampányokat, de ezt az Európai Parlamentnek is eh, feladata. Fontos számunkra is, hogy eljussanak ezek a hírek az európai eh, emberekhez. Ez beszélt, az e-justice ebben nagy szerepet játszhat. Ez biztosíthatja azt, hogy eljussanak a, eljusson a tájékoztatás az emberekhez arról, hogy milyen programokat gondoltunk ki, milyen, miket, milyen programokat alkalmazhatnak, milyen eszközökkel élhetnek. Ezt a fontos projektet is minden bizonyal üdvözli a parlament, és támogatni fogja. Köszönöm. Köszönöm szépen. Régner asszony következik. Köszönöm. Üdvözlöm, miniszter úr. Nagyon Köszönöm azt, hogy bemutatta az olasz elnökség programját. Az olasz elnökség rendkívül izgalmas időpontban vette át a soros elnökséget, új összetételben kezdte meg munkáját a parlament. Az olasz elnökség biztosítja a kontinuitást, és új gondolatébresztő felvetéseket is tesz majd. Nagyon röviden, tömören én csak a felülhitelesített közikiratok kérdéséhez szeretnék hozzászólni. Már az előző jogalkotási ciklusban is nagyon polgárközeli módon foglalkoztunk ezzel a kérdéssel. Most ez nagy kihívást jelent egy ilyen elkötelezett elnökség számára a tanács és a parlament munkáját az együttműködést erősíteni kell. Érdekelne engem egy kicsit konkrétabban is, hogy ön ezt hogyan képzeli el. A második pont. Az olasz kormány és most Mogherini asszonyra, az új főképviselő személyére térnék ki, bebizonyította azt, hogy mennyire fontos kérdés a nők szerepvállalása a felelős pozíciókban. A Nőügyi Bizottság, a Women on Boards, a felügyelő bizottságban a nők tagsága kérdéséről már szavazott, és egy nagyon fontos véleményt fogadott el a plenáris ülésen. Az olasz nemzeti törvényeket nem ismerem annyira, az érdekelne, hogy az olasz elnökség ezt a kérdéskört, amelyek kapcsolatban, mint említettem, a parlament már nagyon világosan döntött a szavazás során, hogyan próbálja felkarolni, mik a tervei az olasz elnökségnek. Ugyanis most a tanács tud lépéseket tenni ez ügyben. Köszönöm szépen. Lapreton úr, öné a szó. Köszönöm szépen, miniszter úr, az iménti ismertetőt, amely egyrészt rendkívül érdekes volt, illetve nagyon körültekintő is. Kavada úr mondandóját felháborítónak találom, vádaskodónak, én visszautasítom ezeket a vádakat. Én egyszerűen hazafinak tartom magamat, és nem osztom ezeket a nézeteket. Én nem ezzel kapcsolatban mondtam, amit mondtam, úgyhogy ön félreértett, semmi gond. Igen, nyilván ez újabb támadással ér fel, és Miniszter úrtól a következő kérdést szeretném megkérdezni. Az ismertető egyik részére visszautalva. A kisösszegű követelések kérdésének a gyors rendezésére hívta fel a figyelmet. Én szintén fontosnak és érdekesnek tartom ezt. Jó lenne, hogyha körültekintő javaslat születne az igazságügyi rendezését ezeknek az összegeknek hatékonyabbá tehetnénk valóban. Egyes tagállamok számára ez fontos lenne, Franciaországban is. Az igazságügy Franciaországban két fokozatban működik, az egyik a nagy összegű követelésekre, a, és ez viszonylag lassan őről, ugyanakkor a kisebb összegű követelések terén húszárosan gyorsan rendezik a, az ügyeket. A kérdésem ennek alapján az, hogy ön pontosan milyen összegben határozná meg a kis összegű követeléseket. Tehát mitől kezdve kicsi az összeg európai értelemben. A második kérdésem pedig, rendes bíróságoknál gyorsított eljárásra gondolt-e, vagy pedig egy olyan eljárás, ami megkerülné a rendes bírósági utat. Köszönöm szépen, miniszter úr. Elnök, köszönöm. Utolsóként Radiev eh, képviselőt hallhatjuk. Orlandó miniszter úr, az olasz prioritások júniusban arra vonatkoztak, hogy a az adásvételi jogra e, is vonatkoztak. Az európai adásvételi jognak a rendezése, különösen a digitális egységes piac közös szabályai, a szállítók, illetve az ügyfelek jogainak a rendezése, határon átnyúló jelleggel, ez 28 különböző nemzeti jogi háttérre támaszkodik. Tehát a közös keretberendezés a KKV-k, illetve a vásárlók számára is előnyös lenne. Az Európai Parlament támogatásának a dacára az adásvételi jog ellenállásba ütközött a tanácsban. Például az Egyesült Királyság, Franciaország, Németország támasztott aggályokat. Az olasz soros elnökség legyűrje ezt az ellenállást a jogalkotási javaslatok útjában, mert úgy gondolom, hogy ez fontos lenne az európai vállalkozások és a vásárlók szempontjából is. Elnök, köszönöm szépen a kérdéseket, most pedig miniszter úr, öné a szó, várjuk a válaszokat. Köszönöm amit Kavada elnök úr említett. Ezzel kapcsolatban azt mondanám, hogy a jogállamisági elvekre, az alapjogokra nagy figyelmet fordítunk. Olaszország ezt nagyon fontos, alapvető elemnek tartja az integrációs folyamatban. Az olasz elnökségnek is megvan a saját európai öröksége, és szépen fokozatosan közeledett azokhoz a politikai erőkhöz, azokhoz a kultúrákhoz, amelyek részt vettek ebben a folyamatban. De egyébként a bizottság feladata a felügyelet, tehát hogy ezeket az alapértékeket védje, és nyilván a tagállamoké is. Még akkor is, hogyha ez a téma nem közvetlenül érinti ezt a szakbizottságot, úgy gondolom, hogy azért megnyugtathatom a az alelnök urat arról, hogy mi elkötelezettek vagyunk eh, az Európai Ügyészség kérdésében. Egy olyan eh, szervezet létrehozását szeretnénk látni, amely független és eh, hatékony, és természetesen itt is nagyon nagy az ellenállás, problémás a kérdés, kényes a kérdés, mert a bizalom a tagállamok között nem mindig van meg de tényleg ahhoz minőségi ugrást kell, hogy elérjünk a szervezett bűnözéssel folytatott küzdelmünkben. Ami aztán a többit illeti, ennek a szakbizottságnak a munkája is egyébként nagyon fontos lehet, mert a tagállamok, a nemzetállamok és az igazságszolgáltatásuk hatékonysága is sokszor attól függ, hogy a szervezett bűnözés szemben hogyan lépünk fel közösen, tehát a büntetőjog például egy kiemelkedő front lehet, tehát itt frontot lehetne nyitni. A polgárjogi oldalt egyébként sokszor alul becsülik, alul értékedik, pedig itt is lehet küzdeni a bűnözéssel szemben. Ami pedig a legalizálás kérdését illeti, szeretnénk a kölcsönös a közokiratok felülhitelesítését érinti, szeretnénk a, a folyamatot itt is előrébb vinni, de egyelőre még nincs ö, megállapodás, és kényes ez a kérdés is. Szerintem alapvető jelentőségű az, hogy itt legalább előrelépés legyen, valami kiinduló pontra eljussunk, és aztán onnan tovább folytathatjuk a munkát. Ez gyakorlatilag az Európai Parlament feladata is lehet, hogy mondjuk egyfajta roadmap-et képzeljen el, milyen fajta lehetséges végrehajtása lehetne egy ilyen eszköznek. De most egyelőre ott tartunk, hogy önmagunk ellenségei vagyunk, mert persze rendben van, hogy nagyon összetett és bonyolult a terület, amin beavatkoz, amibe beavatkozunk, de a végén aztán odáig jutunk, hogy még kiinduló pont sem lesz. Ha eljutunk odáig, hogy megszületik az első olyan dokumentum, amelyet Európa valamennyi tagállamában elfogadnak, akkor ez a, az európai vállalkozások és állampolgárok támogatását is elnyeri. Biztos, hogy ők támogatnák a gazdasági és a magánélet ilyen módon való megkönnyítését és a tevékenységek megkönnyítését. Az európai intézmények szempontjából tehát az a fontos, hogy most az első lépést megtegyük, és utána pedig fokozatosan haladjunk az eszközök megvalósítása felé. Aztán pedig Olaszország nagy figyelmet szentel a következő kérdésnek a kormányjal egyetemben a férfiak és nők a nemek közötti egyenlőségnek az Európai Unión belül. Elég, hogyha megnézik a mi hivatalainkat, az olasz kormányt, valam, mindenütt támogatjuk ezt a kezdeményezést, az esélyegyelőséget, és azon is dolgozunk, hogy ilyen eszközöket működtessünk, hogy a diszkriminációt megakadályozzuk, az erőszakkal szembeszálljunk, és így tovább. Ebben a, ezen a téren fontos emlékeztetni még arra is, illetve felhívni a figyelmet arra, hogy az én kormányom szerintem segítheti az együttműködést is a, a tagállamok között a nők meggyilkolásának a jelenségével folytatott harcban. Ezt ugyanis nem csak nálunk tapasztaljuk, hanem máshol is. Aztán vannak ellentmondások, A kisösszegű követelések esetén a jogi eljárások időtartamában és kereteiben van különbség a tagállamok között, és persze más, mindenkinek más a véleménye arra vonatkozóan, hogy mi számít gyorsaságnak és mi számít lassúságnak. Minden tagállamban nyilván másfajta a rendszer, más a az arányosság, attól függően, hogy milyen horderejű az ügy, mekkora a követelés, és így tovább. Amit nem lehet átalakítani. És ami a konkrét kérdést illeti, hát olyan kérdés előtt állunk, ami nem igazán az én hatáskörömet illeti, hát a tagállamok azok, amelyek nagyon nehezen tudnak megállapodásra jutni abban, hogy mi számít kis összegű követelésnek, vagy hogy hol húzzák meg a határt. De ettől függetlenül a tanács figyelmébe kell ajánlani ezt is, meg azt az ajánlást is, amelyet most itt megfogalmaztak. És azt is, hogy ne áldozzuk fel idézőjelben a többi eljárást, illetve ne áldozzuk fel a jogok védelmét. Nem tudom elképzelni azt, hogy egy olyan eszköz ö, működjön, ami aztán a, az egyes ö, igazságszolgáltatási rendszerek fölött ö, működhetne. Tehát nagyon sok itt az ellentmondás, és én szerintem nem tudunk beavatkozni az igaz, a konkrét igazságszolgáltatási rendszerekbe. Ez a tagállamok egyik legerősebb mm, sajátossága, és a jogbiztonság pedig a jogállamiság egyik alapköve. Aztán az adásvételre vonatkozó jog. Hadd mondjam el önöknek, hogy milyen ütemezésben végezzük itt a munkát. A tanács most vizsgálja a javaslatot, a munkájában pedig azokra a következtetésekre alapoz, amelyeket a 2012-es bel- és igazságügyi tanács fogalmazott meg. A munkacsoport a rendelet mellékletének a tartalmára összpontosít most, és a felhatalmazásban benne van, hogy különös figyelmet fordítsanak a, arra, hogy ez az eszköz, ez egy globális jellegű eszköz, de sajnos el kell, hogy mondjam, hogy amint már említettem, a technikai részletek alapos vizsgálatával nem fogunk tudni végezni az elnökségünk lezárása előtt. Az Európai Parlament is vizsgálta, hogy ezt a dossziét, és februárban a plenáris ülésen véleményt nyilvánított a, az egymástól távol levő felek között kötött szerződésekkel kapcsolatban és az a kapcsolatban, hogy a közös piac védelmét meg kell erősíteni. Tehát azt mondom, hogy minden érintett fél részéről még részletes vizsgálatra, további munkára van szükség, és annak örülök, hogy legalább a megközelítési módot osztjuk, ami az elektronikus igazságszolgáltatást illeti. Tehát ebben egyetértünk, és együtt fogunk dolgozni azért, hogy a megállapodást elérjük. Véleményünk szerint ez a terület alapvető jelentőségű, és ezért mondtam, hogy a kormányunk is külön figyelmet fordított erre, és célkitűzéseket fogalmazott meg. A, az összes elsőfokú polgári jogi eljárás elektronikus tétele irányában idén júniusi döntés ez. De nem csak azért alapvető ez a folyamat, hogy hatékonyabban működjön az igazságszolgáltatási rendszer, hanem azért is fontos ez, hogy meghatározott eljárási kereteket tudjunk garantálni, eljárási időtartamot tudjunk garantálni az érintett feleknek, ami aztán a jogbiztonságot erősíti. Több éve többen dolgoztak már ebben a kérdésben, ebben a szakbizottságban is, nagyon sokat dolgoztak ezen a témán a képviselők, és ezért az a véleménye, az elnökségnek az a véleménye, hogy itt előrelépésekre van szükség, és októberben a fővárosunkban, tehát Rómában tervezünk is egy újabb találkozót. Azt hiszem, az itt elhangzott vélemények alapján azt mondhatom, hogy igen komoly elvárásaik vannak az olasz elnökséggel szemben, hát remélem, hogy nem fogunk csalódást okozni. Abban biztos vagyok, hogy az Európai Parlament igen jelentős mértékben hozzájárul majd a munkánkhoz. A parlament igen realistán szokta az egyes dossziékat kezelni, és véleményt nyilvánítani a kérdésekben. Mi a parlament véleményét mindig figyelemmel hallgatjuk, figyelemmel hallgatjuk. Your Excellency. Miniszter úr, nagyon köszönöm, hogy részt vett ebben az eszmecserében a szakbizottságunkban. Biztos vagyok abban, hogy nagyon hasznos volt ez a beszélgetés. És az olasz elnökség végén biztos vagyok abban, azt mondhatjuk majd, hogy nagyon hasznos, termékeny eszmecserék zajlottak le az, eszme, az elnökségük alatt. ladies and gentlemen. Kedves Sandro. Hölgyeim és uraim, Orlandó miniszter úr meghallgatása után abban a megtiszteltetésben van részünk, hogy meghallgathatjuk az olasz köztársaság Európa ügyi államtitkárát, Sandro Gózi urat. minisz államtitkár úr, arra kérem, hogy számoljon be nekünk arról, milyen prioritásokat tervez az olasz elnökség, ami érinti a mi szakbizottságunk hatásköreit. Köszönöm szépen, köszönöm elnök úr, jó napot kívánok mindenkinek. Nagyon örülök, hogy önökkel találkozhatom, és megismerhetem önöket ennek az új ciklusnak az elején az olasz, olasz elnökségnek is új kezdeteket jelent ez, új politikai ciklus indul be, kevesebb, de sokkal fontosabb prioritással nézünk most szembe, és nagyon releváns minden, ugye az igazságszolgáltatási munkára vonatkozóan is. Tulajdonképpen a, ugye az önök munkájának a lényege ez, a növekedéssel, a versenyképességgel, a foglalkoztatással foglalkozom én leginkábban, leginkább, és abból a szempontból, hogy hogyan lehet egyszerűsíteni a helyzetet, hogy ezeket támogassuk. Az egyszerűsítés körül persze forog az összes többi prioritásunk. Fontos szerepet kívánunk játszani több jogalkotási dossziéban is. Remélhetőleg az olasz elnökség alatt sikerül ezeket majd előrébb vinni, számítunk az önök munkájára is, és a tanácsbeli kollégáink támogatására is. A versenyképesség, ahogy már említettem, a jogok védelme, illetve a határokon átnyúló tevékenység támogatása a célunk, ez a három legfőbb prioritás, ahol mi előrelépéseket kívánunk elérni. Leginkább um, az foglalkoztat bennünk, például ami a jogok védelmét illeti, hogy az itt uh, megindult jogalkotási kezdeményezéseket támogassuk, a véleménykifejezés, a szabad véleménykifejezés, a know-how védelme, a, az intellektuális tulajdonvédelme, és így tovább. Bizonyos témákban a jogalkotás alapvető jelentőségű, az a véleményem, így lehet aztán jó feltételeket teremteni a növekedéshez, hiszen konkrét válaszokra van szükségünk, az állampolgárok ezt várják tőlünk, méghozzá véges határidőn belül. Az elnökségünk egyik mottoja is egyébként ez volt, a hivatalos motto mellett. Azt gondoljuk ugyanis, hogy új irányt kell, hogy vegyen az Európai Unió, a belső jogalkotási munka, amely az egységes piacot támogatja, amellett új kormányzási eszközök, tehát governance eszközökre van szükség, amelyek a versenyképességet támogatják. A belső piacot támogató jogalkotási munkában nagy lehetőségek eh, rejlenek. A növekedést támogathatja ez, növekedhet az Európai Unió versenyképessége, és kiegészítés, megerősítést is eh, kaphat mindez, mondjuk a szabály, hogy attól, hogyha kiszemíthatóbb, stabilabb a szabályozási környezet a kis és középvállalkozások esetében, hát ez nem újdonság senkinek, mindannyian tudjuk, évek óta beszélünk erről, az Európai Unió évekkel ezelőtt is már ezt tűzte ki prioritásnak, és mi a szemesztert ezzel kezdjük, és nem azért tűztük ki ezt mint prioritást, mert nem vagyunk elég találékonyak, és nem tudtunk mást kitalálni, hanem azért, mert valóban nagyon fontos a kis és középvállalkozások számára az, hogy kedvezőbb legyen a szabályozási környezet, csak így tudják a lehetőségeket kihasználni, csak így lehet újabb munkahelyeket teremteni, és csak így lehet a piaci integrációt erősíteni a belső piacon. Az elkövetkezendő hónapokban, hetekben tehát igen fontos munkát fogunk végezni, nagyon fontos, kulcsfontosságú jogalkotási területeken, a minisztertanács és a parlament együttműködése remélhetőleg gyümölcsöző lesz, és ezért is jeleztem egy-két prioritást képező területet. A governance, azaz a kormányzásra vonatkozó eszközökre már felhívtam a figyelmet. Nagyon fontos a kormányzás javítása a versenyképesség terén, nagyon fontos a belső piac támogatása terén. Nagyon intenzívek a munkálatok annak érdekében, hogy megerősítsük a versenyképességi tanács tevékenységét, és néhány perc múlva majd erre még részletesebben kitérek. De ezek a tevékenységek még a felülvizsgálathoz is kapcsolódnak. Ugye erről már megszületett a döntés, szükséges, szükség van a felülvizsgálatra, a, arra, hogy átgondoljuk az Európa 2020-as stratégiát, Természetesen formálisan is zajlik ez, hivatalosan is zajlik ez, bizonyára tudják, hogy az Európai Tanácsnak meg kell hoznia majd a döntést az új ö, stratégiáról, de hát nyilván evidens az, hogy ez is előkészítő munkákat igényel, rengeteg konzultációt kell lebonyolítani, és ezek mind-mind az olasz elnökség alatt foglanak majd zajlani ezen a szemeszt, ebben a szemeszterben több ilyen, is, ilyen esemény is lesz, remélem az önök részvételével is. Az Európa 2020-as stratégiát nyilvánvalóan egy picit át kell fókuszálni, tehát új politikai prioritások vannak, és ezek irányába kell egy kicsit elmond, elmozdítani ezt a stratégiát. Az unió változásban van, figyelembe kell venni a tanács útmutatásait, amelyeket júniusban fogadott el. Jean-Claude Juncker megragadta a lehetőséget, a pillanatot, hogy már véleményt mondjon, még mielőtt önök az Európai Bizottsági Vezető posztján megerősítenék. Tehát új stratégiai prioritások vannak, amelyeket már június végén megfogalmaztak, tehát ez ugye a fánrompói agendában szerepelt. Mi a másik célkitűzésünk? Szeretnénk az akadályokat eltávolítani. Megvannak a belső piacon, megvannak az igazságszolgáltatásban ezek az akadályok, és mindannyian tudjuk, már 20 éve léteznek ezek az akadályok. Már akkor tisztában voltunk ezekkel, amikor megszületett a döntés, hogy a belső piacot létrehozzák, aztán megerősítik. Megvannak már azok a javaslatok, amelyek a mostani szemeszter alatt végzett munkára vonatkoznak. Támogatni kívánjuk a kis és középvállalkozások esetében a határokon átnyúló tevékenységet. Ezt szeretnénk megkönnyíteni, és azt szeretnénk elérni, hogy lezárjunk egy-két belső piacra vonatkozó fontos jogszabályi folyamatot, jogalkotási folyamatot, valamint pozitív választ kívánunk adni bizonyos kihívásokra is nagyon komoly igazságszolgáltatási, illetve technológiai problémák is felmerülnek. Azokra a kihívásokra gondolok, amelyeket például a technológiai fejlődés jelent, a szellemi tulajdonjog védelme, és így tovább. Ez alapvető fontosságú. Együtt kell ezeket kezelni, nem csak igazságügyi kérdések ezek, hanem politikai, gazdasági kérdések is, és fontos, hogy Európa milyen utat választ. Tehát, ahogy említettem, nagyon sok minden akadályozza a belső piacon belüli mozgást, határokon átnyúló tevékenység végzést, és így tovább, és igen komoly jogszabályozási egyszerűsítésre van szükség. Azért fogunk tehát dolgozni, hogy ez az egyszerűsítés kézefogható eredményekkel járjon. Nagyon komoly igény van erre vonatkozóan ugyanis. Meg kell szüntetni a túlzott szabályozást, a túlzott bürokratikus terheket. Az Európai Unió eddigi jogalkotási munkájának köszönhetően alakultak ezek ki, és ezeknek a megszüntetésére igen komoly és nagy igény van a növekedést is így támogathatnánk. Nem csak a bürokratikus akadályok lebontásáról van szó természetesen az elkövetkezendő ének, években. Most történelmi pillanatot él Európa, mert a foglalkoztatás csökken, a gazdasági szereplők a bizalmukat kezdik elveszteni, a belső piac működésével nem elégedettek, a reményeik nem váltak be, nem teljesültek, Európát gyakran túlságosan lassúnak tekintik, tehát hogy nem tudjuk elég hamar elérni, hamar elérni a célkitűzéseinket, és hát ezért is szükséges e, ez az egyszerűsítés. A másik aspektus pedig, ami a governance kérdését illeti, tehát a kormányzás kérdését, erre már felhívtam a figyelmet a hozzászólásom elején, és elmondtam, hogy a tanács milyen munkát végez, hát reméljük, hogy meg lesz ennek a pozitív hatása, és javítani tudjuk a tanács, illetve a parlament között fennálló kapcsolatokat. Sikerült a az általános ügyek, informális általános ügyek tanácsán belül kompromisszumra jutni, egyetértésre jutni, még Milánóban és megállapodtunk abban, hogy hogyan tudjuk javítani a versenyképességi tanács munkáját. Önök leginkább a versenyképességi tanácssal fognak eszmét cserélni, fognak együttműködni, és a jogalkotási tevékenységben is komoly szerepet játszik majd ez. Eddig jellemző volt a töredezettség, az inkoherencia, és így tovább, amelytől szükséges megszabadulni, hogy hatékonyabb legyen a munka. Tehát egyszerűsítés, a folyamatok felgyorsítása, azt nem győzöm elégszer hangsúlyozni. Valódi politikai jellegű vitákat kell lefolytatni a konkrét témákról, amelyek európai szinten a versenyképességről szólnak, és ezeknek a politikai szinten is le kell folyni a miniszterek között a versenyképességi tanácsban. És ebben az értelemben komolyan elkötelezettek vagyunk, szeretnénk a részvételt, az elkötelezettséget megerősíteni az egyes tagállamok részéről. Javítani kívánjuk tehát a versenyképességi tanács működését, mert nagyon fontos témákkal foglalkozik. A növekedés, a versenyképesség, a munkahelyteremtés mind-mind igen érzékenyen érint bennünket. A koordináció nem csak a technikai részletekkel foglalkozó munkacsoportok között kell, hogy jó legyen, hanem a miniszteri szinten is, a politikai szinteken is. az információk megosztásán túl, ugye a tagállamokkal, azt szeretnénk látni, hogy a versenyképességi tanács keretein belül is valódi, tartalmi, érdemi politikai vita bonyolódjon ez egy nagyon jó gyakorlat lehetne, például, hogy a versenyképességi tanács az európai parlamenti képviselőkkel rendszeresen találkozna, bizonyos ülésein például vitát lehetne folytatni, eszmecserét lehetne folytatni meghívott képviselőkkel a versenyképességi prioritásokról. Ez egy javaslat egyébként, amit mi megvitattunk és javasoltunk a múlt héten a többi tagállamnak, úgy gondoljuk, hogy ez a fajta munkavégzés segíti majd azt, hogy előre tudjunk lépni az operatív témákban. Az Európai Tanács azt kívánta, hogy folytassuk a korábbi prioritásokon, további prioritásokkal kapcsolatban végzett munkát, az egyszerűsítés, tehát a jogszabályi környezet egyszerűsítését, és így tovább az a célunk, hogy a jobb jogalkotás terén következtetéseket, útmutatásokat fogadjunk el még decemberben, vagy decemberig. A jogalko- konkrét jogalkotási prioritásokat is ezen keretekbe illesztjük bele, és gondolom, hogy ez a szakbizottság nagy érdeklődéssel vitatná majd meg ezeket az olasz elnökséggel. Az egyik ilyen a A védjegyek védelme és a közösségi védjegyek bevezetésének a rendszere. Itt is nagyon sok a tennivaló, de ez a téma valóban megérdemli a nagyobb figyelmet és a több befektetett energiát, Nézzük meg a márkarendszert, védjegyrendszert egész Európában. Hát erre is ráfér az egy, egyszerűsítés, és itt visszatérek a másik veszőparipámhoz. Ugye mi nagyon szeretjük itt Európában megvédeni az európai márkákat, közben pedig támogatjuk az innovációt, a növekedést, de nem hiszem, hogy ezt önöknek kell magyaráznom az Európai Parlamentben a jogi szakbizottság tagjainak, hiszen önök értik mindezt. Azt hiszem elegendő, hogyha számadatokra utalok, egy tanulmányban megjelent számadatokra a szabadalmi, Európai Szabadalmi Hivatal 2013. szeptemberében a teszt későbben. Látszik, hogy azok a vállalkozások, amelyek intenzíven használják a márkákat, a 2008-as, 2010-es időszakban az Európai Unió foglalkoztatásának a 21%-át tették ki. Körülbelül 45 millió munkahelyről van itt szó, a GDP 4%-áról, tehát ez azt jelenti, hogy ha javítjuk ezt a rendszert, akkor konkrétan hozzájárulunk a gazdasági növekedéshez és a versenyképesség erősítéséhez. És éppen ezért ez az egyik jogalkotási prioritása az olasz elnökségnek, de a munkánkat a megelőző elnökség kiváló munkájára alapozzuk. A görög, az ír és a litván elnökség is kiváló munkát végzett amit mi folytatni kívánunk. Tavaly júliusban kapta meg azt a felhatalmazást a tanács, hogy a parlamenttel együttműködve kompromisszumot kötve dolgozzon. Mi készen állunk a parlamenttel folytatott együttműködésre, az önökkel folytatott együttműködésre, és reméljük, hogy a politikai megállapodás remélhetőleg még az olasz elnökség lezárása előtt létrejön. Van még egy másik jogalkotási prioritás, amire az önök figyelmét felkívántam hívni, ez az üzleti titkok, a know-how, a kereskedelmi titkok témája, és ez persze az alapjogok kérdéséhez is kötődik. Hiszen itt az alapjogok is komolyan érintettek. a szellemi tulajdon védelme szintén itt van, tehát a lehető leghatékonyabb módon kell megvédeni a cégek felhalmozott tudását, az üzleti titkokat, a, a know-how-t, és így tovább. Az európai gazdaság számára ez rendkívül fontos, az olasz elnökségnek az a meggyőződése, hogy egy konkrét, speciális norma vagy a harmonizáció hozzájárulna ahhoz, hogy a vállalkozásoknak, különösképpen a kis és középvállalkozásoknak a számára a megfelelő szintű védelmet garantálni tudjuk nagyon hatékony eszköz lehetne ez mondjuk a csalás esetében, vagy hogyha visszaélnek a, a törvénytelenül megszerzett üzleti titkokkal ahogy említettem, az a célkitűzésünk, hogy a határon túli, határokon átnyúló tevékenységét összönözzük ezeknek a kis és középvállalkozásoknak, tehát nyilvánvaló, hogy az üzleti titkok védelme, megerősített védelme is segíteni ezt. Ugye mindenek felőtt amiatt, hogy a belső piacon belül a határokon átnyúló tevékenykedés így, így megerősíthetne, a kutatók is együtt tudnának dolgozni közös témákon, tehát az innováció és a kutatás is megerősödne. Elég, hogyha csak arra utalok, hogy mit, milyen munkát végze, végeztek a korábbi elnökségek, például a görög elnökség 2014 májusban érte el azt, hogy megszületett egy kompromisszumos szöveg, ugye az általános útmutatások, és mi reméljük, hogy az önök szakbizottsága meg tudja vizsgálni majd ezt a javaslatot, és mielőbb szavazni is tud a szövegről. Mi elnökségként készen állunk arra, hogy beindítsuk a tárgyalásokat, és reméljük, hogy első olvasatban sikerül megállapodásra jutni az Európai Parlamenttel. Ez azt jelenti, hogy mielőbb, tehát a lehető leghamarabb meg tudjuk kezdeni az önökkel folytatott munkát, ahhoz ugye, hogy a célunkat aztán elérjük. És politikai okokból, ugye, ahogy mondtam én a bevezetésemben, fontos a modernizáció témája. A jogrendszerek modernizációjának a témája. A legutóbbi konzultáción konzultáció során kiderült a tagállamok közötti sok véleménykülönbség, az összefoglalót már az Európai Bizottság elérhetővé tette, tehát hogy mik a véleménykülönbségek a tagállamok között, ez a honlapon már elérhető, Juncker elnök úr ezt a témát az egyik prioritásnak tekinti, és jogalkotási javaslatot kíván benyújtani az első, még az első hat hónap alatt, miután ugye az új bizottság hivatalba lép. Mi is készen állunk arra, hogy támogassuk ezt a munkát, a reformot. Nem hiszem, hogy ezt le kellene lassítani, vagy hogy, de azt sem, hogy kapkodnunk kellene. A befektetések biztonságát kell, hogy megerősítsük, pozitív feltételeket kell, hogy teremtsünk, annak érdekében, hogy ez a szektor is konszolidálódhasson, az egység, egységes piac erősödhessen, a digitális egységes piac is, úgy, hogy a kulturális sokszínűséget megtartjuk ma is ugye bizonyára tudják, hogy a szerzői jogok a különböző audiovizuális termékek előállítóinak jogai nagyon ki vannak szolgáltatva a visszaéléseknek, a törvénytelen felhasználásnak, és így tovább. Tehát ez egy olyan probléma, ami igen nyitott kérdés, de muszáj vele szembenézni. Tudjuk, hogy vannak olyan üzleti modellek, amelyek az online terjesztésre alapulnak, és ezek lehet, sok lehetőséget biztosítanak a növekedésre. Ezt láthattuk az elmúlt időszakban, hogy a, az ilyenfajta online szolgáltatások köre mennyiben növekedett. A copyright felülvizsgálatásának folyamatát, ugye a bizottság indította be a konzultációt, a fehérkönyvet is bejelentett, megjelent, meglátjuk majd, hogy a Juncker bizottság hogyan kíván lépni. Hát, hogyha már megvolt a nyilatkozat, remélhetőleg meg lesz a jogalkotási javaslat is, és remélhetőleg kiegyensúlyozott lesz ez, ugye, amely az új vállalkozásokat figyelembe veszi, amelyeknek ez a fő tevékenysége, a kreatív online tartalmak, illetve egy hatékony normatív rendszer, amely megvédi a szerzői jogokat. Tehát remélhetőleg a kettő között megszületik majd az egyensúly. Ahogy elmondtam, a jelenlegi európai rendszerhez képest lehet, hogy csak kis változtatásokra lesz szükség. Elég nagy a rugalmasság ebben, és ez fenntartható a különböző digitális tartalmak esetében. Óvatosan kell tehát ehhez hozzányúlni, és mindig odafigyelni, hogy megtartsuk az egy, a, ezt az egyensúlyt, amit említettem, a sok különböző érdek között, hiszen itt különböző érdekek jelennek meg egyszerre. Mindezt annak fényében is, hogy mi volt annak a konzultációnak az eredménye, amelyet a bizottság vitt végig. És ismét egy újabb téma, ez is nagyon releváns, Hát aztán majd elnök úr elmondja nekem, hogy mennyi időm van még, erről beszélhetek-e vagy sem. Vagy akkor rögtön térjünk rá a kérdésekre és válaszokra. Még egy, valamit szerettem volna felhív, egy valamire szerettem volna felhívni az önök figyelmét. A a korlátozott felelősség. Szeretnénk mi a határokon túli tevékenység végzését akadályozó tényezőket megszüntetni. Szerintünk azért nem tudnak az európai vállalkozások más országokban aktívan tevékenykedni, mert egyrészt hiányzik a bizalom, másrészt pedig nagyon-nagyon sokszínűek a jogszabályok, változékonyak a jogrendszerek, egész egyszerűen a jogi keretek nem kielégítőek, és ez akadályozza, hátráltatja a vállalkozásokat. Nem tudunk a kis és középvállalkozások tevékenység, nem tudjuk a tevékenységüket, az őbenük rejlő potenciált kihasználni. És az Európa 2020-as stratégiának a felülvizsgálatában is figyelembe kívánjuk ezt venni Szeretnénk a tárgyalásokat előrébb vinni a rendeleti irányelvi javaslatra vonatkozóan, tehát a korlátozott felelősség témakörében. Hát megpróbáljuk még esetleg a megállapodást is elérni a tanácson belül, mondjuk az olasz elnökség lezárása előtt, és talán így eljuthatunk első olvasatban is a megállapodásra, nem túl hosszú idő alatt. Én azt hiszem, elnök úr, hogy át kéne adnom a lehetőséget még a képviselőknek, a mm, egyetlen egy dologra hívnám fel a figyelmet, és utána befejeztem, elnök úr. Nagy figyelmet fordítunk az Európai Bizottság tevékenységére egy másik témában, a nem mezőgazdasági termékekre vonatkozó földrajzi eredet megjelölések témája pedig ez. És várjuk a zöld könyv megjelenését. Ez egy nagyon konkrét válasz lenne, mert az európai gyártóktól rengeteget halljuk ezt, hogy az ő termékeiket meg kellene, hogy védjük, a földrajzi megjelöléseket védenünk kéne, mert komoly nehézségekbe ütköznek, amikor reklámozni kívánják a termékeiket az Európai Unión kívül, és egyébként nem csak a gyártók beszélnek erről, hanem az állampolgárokat is komolyan érinti ez. Ez is egy nyitott kérdés, amivel hatékonyan kell foglalkozni, és ami a belső piachoz is kapcsolódik, illetve ahhoz, hogy az Európai Unió hogyan folytatja a kereskedelmi tárgyalásokat harmadik országokkal. Tehát ezek között, a témák között kapcsolat van. Remélem, hogy pozitív lesz majd a végkifejlet, de mindenképpen megvan az az igény, hogy az európai gyártást támogassuk és védjük, illetve a, az Európai Unió területi sokféleségét, sokszínűségét megvédjük. Tehát ez fontos a számunkra, és informális eszmecserét is ö, szervezünk erről a versenyképességi tanácsülése után szeptember 25-én. Önöket természetesen tájékoztatni fogjuk a, a fejleményekről. Thank you very much, <clears throat> Mr. Undersec- Köszönöm szépen, államtitkár úr. Rendkívül jól kiegészítette Orlandó miniszter úr bemutatóját, ismertetését, és a szakbizottságunkhoz közel álló témákat említett. A Juri szakbizottság számára fontos kérdéseket ismertetett. És most nagyon hálás lennék, hogyha rátérhetnénk az eszmecserére. Durand úr jelentkezett az első hozzászólásra. Megadom a szót. Köszönöm szépen, elnök úr. Miniszter úr, köszönöm szépen az ismertető. Egy másik szakbizottságban már hallhattam is önt, ami az átláthatóságot, illetve a polgárok tájékoztatását illeti a lobby tevékenységekkel kapcsolatban. Engem az érdekelne, és egyben az nyugtalanít is, hogy az, a gazdasági, illetve ipari titkoknak a kezelése mit jelent. Az európai jogszabályok és az amerikai jogszabályok összehasonlításában szeretnék rákérdezni arra, hogy mi az álláspontja. Hogyan gondolkodik a szükséges egyensúlyról. Egyrészt a gazdasági tevékenységek védelméről, a különböző nemzeti jogszabályok már is bizonyos védelmet biztosítanak, a tisztességtelen kereskedelemmel kapcsolatban például. Engem egy kicsit aggaszt, hogy nincs pontos meghatározás erről a fogalomról, hogy üzlet, illetve ipari titok. Tehát némileg az angol száz joghoz hasonlóan precedensekre támaszkodik ez a terület. Tehát attól tartok, hogy a közvélemény tájékoztatását korlátozzuk az üzleti titokra hivatkozva, mert fontos dolgokra nem derülhet fény ezzel a hivatkozással, miközben erre legitim igény lehet. abnormális viselkedés formákra nem derül fény például a vállalkozások részéről, vagy mondjuk adóparadicsomi visszaéléseket nem tudunk felderíteni, és ez az európai polgárokat élénken foglalkoztatja. Tehát az egyik oldalon ott van a vállalkozások szempontja, ez teljesen érthető, a másik oldalon pedig a tájékoztatásra való igény az Európai Unióban. A két oldalt össze kellene hangolni, a közvélemény, illetve az újságírók és egyebek tájékoztatását, valamint az üzleti érdekeket. És ez komoly ellentétet jelent. Remélem, hogy ön kialakít majd egy egyensúlyt, illetve megvédi az álláspontját ebben a kérdésben. Uh, uh, Regner. Régner asszony. Köszönöm. Köszönöm ezt a nagyon átfogó tájékoztatást az áttekintést, amit adott nekünk. Az elnökségnek sok feladata lesz, szerzői jogok, üzleti titok, védjegyek, márkanevek, stb. kérdéskörökben. A kérdésem a következő. Kereskedelmi üzleti titok. Ezzel kapcsolatban ön is elmondta, hogy nagyon gyakran üzleti titoknak deklarálnak valamit, és ezt arra használják fel, hogy például az üzemi tanácsoktól megtagadják a tájékoztatást, arra hivatkozva, hogy itt bizony üzleti titokról van szó. Mit gondol az olasz elnökség erről a nagyon komplex kérdéskörről, mit terveznek tenni ez ügyben, tehát itt megint csak arról van szó, hogy a foglalkoztatottakat, a munkavállalókat is eh, tájékoztatni kell, be kell vonni a döntésekbe. A második kérdés. Lehet, hogy itt egy kicsit már terhesnek találják azt, hogy már másodszor is felteszem ugyanazt a kérdést, mert az igazságügyi miniszternek is feltettem. Nem látom teljesen világosan, hogy milyen hatásköri megosztás van önök között. A corporate governance-el kapcsolatban hallottunk néhány mondatot. A nőügyi szakbizottságban is ez egy nagy téma volt számunkra, volt szavazás is a szakbizottságban, és az igazságügyi minisztertől kaptunk erről némi némi csökevényes tájékoztatás, de gondolom, hogy ez önhöz is tartozik ez a kérdéskör, és az olasz elnökségtől most nem csak ilyen nagy általánosságokat szeretnénk hallani, hanem konkrétan arról szeretnénk többet tudni, hogy milyen terveik vannak konkrétan a tanácsi munkacsoportok munkája tekintetében. Következő kérdés a versenyképesség. Követ különböző szempontokból beszélt a versenyképességről, elmondta, hogy mi mindenre lenne szükség, mit kell tenni. Én azokhoz tartozom, akik meg vannak győződve arról, hogy a versenyképességet mindig egyfajta háromszög eh, egy pontjaként kell tekintenünk. Persze fontos, hogy a vállalatok versenyképesek legyenek, ehhez megteremtsük a szükséges keretfeltételeket, de nem szabad, hogy ez egy tisztességtelen versenyt eredményezzen egy lefelé menő spirált, hanem ugyanakkor a munkavállalókat és mindenek előtt a fogyasztók érdekeit is ugyanolyan mértékben figyelembe kell venni. Különösen ha arra gondolunk, hogy milyen kinövései voltak ennek a kérdéskörnek az elmúlt években a pénzügyi piacok működésével kapcsolatban. Itt most nem csak a e, pénzpiacok szabályozásáról van szó, hanem általában a governance e, jó irányítás szabályaival. Itt van a e, transzparencia irányelv, az új pénzügyi szabályok, stb. De most nagyon konkrétan is feltennék önnek egy kérdést az SUP-vel kapcsolatban kapcsolatban. Ez az a mini KFT, amit ön elég pozitívan ismertetett. Az olasz elnökség konkrétan mit tervez ezzel kapcsolatban? Ezt a javaslatot hogyan próbálja támogatni, előrevinni. Mindig abból a szempontból megint csak, hogy tiszteletben tartsuk a munkavállalók és a fogyasztók jogait, összességében a polgárok jogait, ez ügyben, és ne csak mindig egy lefelé menő spirálú versenyt indukáljunk. Köszönöm szépen. Rozier asszony következik. Köszönöm szépen, elnök úr, miniszter úr. Köszönöm az átfogó ismertetőt az olasz soros elnökség prioritásairól. Három témakör érdekel engem elsősorban a védjegyek kérdése az első. A tanácsban jelentős előrelépés történt a védjegyekkel kapcsolatos szöveg elfogadása felé, és az elnökség, illetve a parlament közös munkája lendületesen folytatódhat, illetve ez a szakbizottságunkra tartozó terület, és két kérdés emelkedik itt ki számomra. Egyrészt a tanácsálláspontja milyen rendelkezések teszik majd lehetővé a tranzitáruknak az ellenőrzését. Milyen ellenőrzésre vonatkozó feltételek, illetve rendelkezések kerülnek be majd a szabályozásba. A második kérdés pedig a védjegyek védelme a nemzeti hatóságokkal együttműködésben. Ezek a vitáknak a fő elemei a tanács javaslatainak a fényében. A második témaköröm a szerzői jogoknak a kérdése. a digitális termékek bevételei körül kialakult viták, viharok teszik kiemelt témaköré ezt az ügyet. És Nyilvánvalóan foglalkozni kell ezzel a kérdéskörrel, illetve el kell végezni a munkát. De oda kell arra is figyelni, hogy összességében az értéklánc egésze lefelé nivellál, tehát csökkennek a jövedelmek. A digitális termékekből származó bevételekre oda kell, hogy figyeljünk, illetve az alkotók bevétel részére kiemelt figyelmet kell fordítanunk, hiszen itt a szellemi javakat létrehozó szerzők, illetve a alkotók jogairól, jogdíjáról beszélünk. Aztán az élelmiszertermékeknek a szabályozása a számomra fontos harmadik kérdéskör. A hatékony működést kell biztosítanunk ezen a területen, tehát érje meg élelmiszertermékkel, feldolgozással foglalkozni Európában, és ez a harmadik országokkal való kereskedelem terén is érvényesüljön. Megfelelő szabályozása eh, van itt szükség. És úgy gondolom, hogy ez az Európai Bizottság szintjére tartozik, feltételezem, hogy pozitívan vélekednek majd az erről szóló javaslatról, és a tanács álláspontját szerettem volna öntől megtudakolni. Köszönöm. Thank you very much. And, uh... Köszönöm szépen. Az utolsó hozzá szóló pedig Kavada úr. Merci, président. Köszönöm, elnök úr. Miniszter úr, kedves Sandro Ön is parlamenti képviselő, akivel jól ismerjük egymás sűrűn találkozunk, illetve ezért is tegeződünk. Sokat dolgoztunk már együtt különböző ügyeken. Régóta foglalkozol már európai ügyekkel. Tulajdonképpen négy hónapra szűkül az olasz soros elnökségnek a munkaideje, mert július-augusztus gyakorlatilag kiesett. Azt gondolom, hogy elő kellett készíteni az őszi feladatokat, és miután felmérték a helyzetet, indulhat a munka Európa érdekében. Kivételes politikai helyzet alakult ki az európai választók preferenciájokán az euroszkeptikusok törtek előre. Előrekszik nem csak az európai társadalom, hanem az európai ipar is, és ezt kezelni kell. Kollégája Orlandó miniszter úr már kifejtette a prioritásokat, ezekkel én egyetértek. Az olasz elnökség a tanácsban úgy gondolom szintén osztja a drámai helyzet képről készített értékelésünket. Fontos, hogy az európai fejlődést tovább vigyük, Európa nagyságát helyreállítsuk. És ebből különböző dolgok következnek. Kedves Sandro, támogatom tehát ezen a téren a munkátokat. Ami a szubszidiaritás elvét illeti, Európa politikai, illetve gazdasági irányítása arra irányul, hogy működjön az Európai Unió, és alapvetően itt olyan ügyekről van szó az európai illetékességek terén, ahol a tagállamok nem tudják ellátni az irányítási feladatot, és ezért is fontos, hogy az európai jogszabályokat átültessék és alkalmazzák a tagállamok. A szubszidiaritás elve azt szolgálja, tehát hogy az unió működőképes maradjon. Két dologra szeretném a figyelmet felhívni, illetve két kiegészítésem lenne. Osztom a nézetedet, és biztos vagyok benne, hogy őszintén fogalmaztál, a megfelelő eszközökre is szükség lesz, Mint egy tíz éve uralkodik az a mentalitás, ami a kisebb jelentőségű szövegeknek a rendkívül lassú és aprólékos elfogadását jelenti, és ez akadályoz Európa fejlődését. Azt mondanám, hogy a technokraták uralják ezt a területet, és a deteknokratizálásra lenne szükség ezen a téren, hogy az európai polgárok érdekeit szolgálhassuk gazdasági területen is. Végül is, mire jó a jog európai szinten, hogyha ez a terület nem jól működik? Azután az európai identitás, az európaiság ereje forog kockán a soros elnökség, illetve kedves Szandró miniszterként számodra is fontos kell legyen az európai védjegyeknek a helyzete. Elfogadhatatlan állapotok uralkodnak. Az amerikai adatszolgáltatók, illetve digitális termékeket előállítók visszaélnek az európai piac helyzetével, és így hátrányba kerül Európa a világhoz képest. Sokan értik, hogy miről beszélek itt az Európai Parlamentben. Az ingyenes hozzáférés különböző digitális javakhoz azt gondolom, hogy nem szolgálja a gazdasági érdekeket, és semmiképpen nem szolgálja a szerző jogoknak az érvényesülését. Tehát erre szerettem volna a figyelmet felhívni. Köszönöm szépen. Államtitkár úr, miután többen nem kívánnak hozzászólni, Önné a szó, parancsoljon. Jó, köszönöm szépen elnök úr, a legutolsó kérdésre fogom kezdeni, és Zsamari Kavadét üdvözlöm itt, kedves barátomat, és megköszönöm a kedves szavait, rögtön válaszolok is tehát a felvetésekre. Hát a szubszidiaritás kérdését én nem vetettem fel, eh, sajnos, de ő nagyon jól tette, eh, hogy ezt megemlítette. Tulajdonképpen a szubszidiaritás mindenben eh, implicite benne rejlik, zárójeles megjegyzés, az egészségünk számára káros lenne, hogyha három évet lennénk elnökségben, hat hónap az bőven elég, zárójel bezárva. Még egyszer, tehát a szubszidiaritás implicite benne rejlik ezekben a kérdésekben. Fontos a bürokratikus szabályozás túlkapása jelen küzdeni. Én Olaszországból is hozhatnék példákat, eh, ami a szubszidiaritás gyakorlatilag fordítottját eh, jelentheti mi mindig ugye szeretnénk megváltoztatni az eddig eh, használt megközelítést, az olívaolajról, olívaolajról beszélek. Az olaszok azt látják, hogy a kereskedelmi tárgyalásokon Európa nem figyel eléggé az olívaolajra, felteszik a kérdést, hogy miért, miért van ez így. Hát az európai termelést, az európai jelöltest kellene megvédeni, ez, az, ez Európa kereskedelmi érdeke a nemzetközi tárgyalásokon belül is, ez kellene, hogy legyen az európai kereskedelem, illetve iparpolitikának a lényege, amikor megkötik a kereskedelmi megállapodásokat, hogy akkor megvédjük Európát, és az én hazámban az állampolgárok úgy látják, hogy hát Európa nem igazán koncentrál itt a lényegre. És közben nagyon részletesen elmagyarázzák az olaszoknak, hogy hogyan kell felszolgálni az olívaolajat az asztalnál. Erre nagyon részletes szabályok vannak. Ezt ugye az állampolgárok eléggé feleslegesnek tekintik, nem kérnek ezekből a szabályokból és előírásokból, hanem inkább azt várják Európától, hogy a kereskedelem politika terén lépjen fel, és védje meg őket, és annak érdekében dolgozzon, hogy az ő érdekeiket védje és támogassa. De ez csak egy példa volt a, a saját hazámból. Mi olasz elnökségként folytatjuk a görög elnökség nagyon jó munkáját a szubszidiaritás, illetve az arányosság területén az általános ügyek informális általános ügyi tanácson Milánóban jó előrelépést tudtunk elérni. Ugye most kezdődik az új jogalkotási ciklus, és úgy gondoljuk, hogy ideje lenne elgondolkodni arról, hogy hogyan működnek az európai intézmények, hogy hogyan is működik az Európai Unió. Meg kellene nézni, hogy eddig hogyan működött nem csak a szubszidiaritás és az arányosság terén mindez, és meg kellene nézni, hogy hogyan lehetne javítani a működésen helyes szerintem először a kereteket, az alapelveket megalkotni, és utána felvázolni a gazdasági jogalkotási programot. Tehát nyilván ugye a minisztertanács is foglalkozik ezzel, de leginkább a három intézmény együttműködésben. Ez kell, hogy legyen a prioritás, tehát hogy felülvizsgáljuk a helyzetet, meg legyenek a keretek, és utána tudunk a részletes jogalkotási programokkal foglalkozni. Nézzük meg, hogy hogy működnek az Európai Unió intézményei, és vizsgáljunk meg olyan aspektusokat, amelyek az együttműködés és más alapvető kérdésekre vonatkoznak. Az intézményközi megállapodások, az intézmények együttműködését szabályozó kérdések, a szubszidiaritás, illetve az arányosság témája nyilván ide tartozik. Juncker úr is már fontos kijelentéseket, megnyugtató kijelentéseket tett, és mondhatjuk, hogy tényleg az unió lényegi ügyeire fog majd összpontosítani, ezt várhatjuk. Önök felvetették a kreativitás, az innováció, a szellemi tulajdon kérdését is, illetve beszéltek az új technológiákról, amelyek folyamatosan jelenek meg. Nem kívánok sokkal többet hozzátenni ahhoz, mint amit Rozier úr és Kavada úrak elmondottak, hiszen a lényeget már említették, én a prioritásunkat elmondtam, nagyon érzékenyek vagyunk erre a kérdésre, meg kell védeni a kreativitást, ez Európának az egyik kincse, hogy ilyen művészei, ilyen alkotói vannak, ez Európa egyik fontos értéke, és nyilván hatékony vagy hatásos jogi választ kell adnunk erre a kérdésre. Nem akadályozhatjuk meg azt, hogy új munkahelyek jöjjenek létre az új technológiáknak köszönhetően, de az alapvető jogok védelmét is biztosítani kell, hiszen ezek a jogok védelme, a kreativitás védelme fontos prioritás az Európai Unión belül. Tehát azt hiszem, hogy egyetértünk önökkel, és szándékunkban el komolyan dolgozni ebben az irányban tehát ugyanolyan irányban, amelyet ők is, önök is kijelöltek. Aztán még. Ugye a tranzitban várakozó áruk, és említették a trademark csomagot itt. Kompromisszum született az ellenőrzésre vonatkozóan, ez ugye a nemzetközi normákat is figyelembe veszi, és tiszteletben tartja, hát ön is tudja, hogy delegációként azért a legitimitással kapcsolatos kérdéseket nem vetjük fel, azért meg ezek a normák, de az igazságügyi tanács is megerősítette ezt az álláspontot. A véleményünk az, hogy itt konkrét megoldásra, kiegyensúlyozott megoldásra jutottunk, a hamisított termékek kapcsán, amelyek áthaladnak Európán. Nagyon súlyos akadálya a termékek hamisítása a gazdasági fejlődésnek, fellendülésnek Európában, és a munkahelyek teremtését is akadályozza. Tulajdonképpen fenyegeti az állampolgárok egészségét, biztonságát, a fogyasztók egészségét, biztonságát, tehát mindenképpen meg kell védeni ezt a megállapodást, amit nagyon-nagyon nehezen tudtunk elérni a tanácson belül, tehát próbáljuk meg lezárni a munkát azokon a határidőken belül, amelyeket kitűztünk, tehát ezt, erre az álláspontra jutottunk, ez egy kompromisszumos álláspont, de most mindenki elégedett ezzel, tehát nyilvánvaló, hogyha egy ponton megnyitjuk az ügyet, akkor mindent újra kell nyitni, újra kell tárgyalni. Szerintünk inkább ezt kellene megtartani, ez egy fontos lépés előre. Az egyszemélyes korlátozott felelősségű társaságokra vonatkozóan, illetve a corporate governance témájában, amelyet felvetettek, szeretném emlékeztetni Régner asszonyt, hogy a tanácsi szöveg tartalmaz egy olyan klauzulát, amely pontosan azokra az aspektusokra utal, amelyeket ön felvetett. Tehát szerintünk ebből a szempontból mondjuk így az ön által felvetett aggályok nagy részére már választad ez a szöveg, illetve ez a, ez a ö, védelmi záradék, ez a biztonsági záradék. Aztán ugye a két alapvető szabadság, joggal kapcsolatos kérdés, amire ugye utaltam a bevezetőmbe, tehát hogy a, ezt a szemesztert úgy visszük majd végig, hogy vannak itt alapelvek, amelyeket iránytűként mindig magunk előtt tartunk. Az egyik az alapjogok védelme, és a sajtószabadság, illetve a tájékozódáshoz való jog, az újságírók védelme, a fogyasztók joga a tájékozódáshoz, és így tovább, ezek nagyon fontos témák és nagyon relevánsak is a mostani időszakban. Nagyon sok kis és középvállalkozás egyébként nem rendelkezik a megfelelő erőforrásokkal ahhoz, hogy mondjuk szabadalmat jegyeztessen be, üzleti titok védelmét garantálja. És ezért gondoljuk azt, hogy szükséges valami fajta védelmet biztosítani az ő számukra, hogy az ő know tudásukat, üzleti titkaikat ne lophassák el, illetve ebben az esetben legyen valami fajta jogorvoslat tehát tegyük lehetővé a kis és középvállalkozásoknak a fejlődését, innovációját, és így tovább, de persze közben a másik oldalon ne korlátozzuk a tájékozódáshoz, az információhoz való jogot sem, amelyre ön nagyon helyesen felhívta a figyelmet. Aztán még mindig a ö, társaságoknál, a vállalatoknál tartunk, már nem is emlékszem, hogy talán Regner asszony, vagy ö, melyik kolléga vetette fel a kérdést. Ö, mi A nők részvételével kapcsolatban igen pozitív tapasztalatokkal rendelkezünk, most már a 30%-ot meghaladtuk, az üzleti szektorban, nem tudom, hogy a Nőjogi Bizottság tagjaként milyen tapasztalatokról tud beszámolni más tagállamokban. Nálunk nemzeti szinten nagyon jól működik a nők részvételének a támogatása, és remélhetőleg Európában is egyre jobban fog ez alakulni. A tanács napirendjén igen gyakran felmerül, és általános útmutatások felé haladunk most a, a tanácsokon belül, ugye biztos a tanácson belül tudja, hogy most blokkoló kisebbség alakult ki, tehát azon dolgozunk, hogy megpróbáljunk meggyőzni az érintetteket, és hogy sikerüljön a minősített többséget megszerezni, tehát hogy elegendő tagállam legyen, amely ezt a javaslatot is támogatja. Talán ön is osztozik az én véleményemen, én véleményemben, de hát vannak olyan országok, amelyek még blokkolják ezt, tehát reméljük, hogy sikerül feloldani ezeket a sikerül feloldani ezt a padhelyzetet, és akkor döntést tudunk hozni, megállapodásra tudunk jutni. Mi mindent megteszünk, ami bennünket illet, annak érdekében, hogy előre lépjünk. Szerintem, és szerintünk egész Európa érdeke ez. Olaszországban is eddig nagyon pozitív tapasztalataink vannak ezzel kapcsolatban. Azt hiszem, hogy válaszoltam mindenre nem van még valami, amit felvetettek, és nem válaszoltam. Ez pedig ugye a földrajzi megjelölések, amelyek nem ö, ö, agrártermékekre vonatkoznak, nem ezeket érintik. Tényleg nagyon fontos, hogy itt a lehető legjobb módon lépjünk, hiszen itt a, a bizalomról van szó, az állampolgárok elvesztették a bizalmat Európában, és ezt a bizalmat helyre kell állítani. Különösképpen a kis ö, termelők, ipari termelőkre gondolok, a kis vállalkozásokra, ö, hogyha visszatekintünk a közelmúltra, akkor tudjuk, hogy mennyi, mekkora szükség van arra, hogy másfajta megközelítést és sokkal koherensebb megközelítést fogadjunk el nem csak az ipari termelőkre, hanem egyáltalán a gazdasági érdekeinkre vonatkozóan, a mai, illetve a jövőbeni gazdasági érdekeinkre vonatkozóan. Tehát a lehetőleg lehető legjobban, legjobb védelmet biztosítsuk a, a, az iparnak, a kisiparnak, minél inkább olyan szabályozói környezetet tudunk teremteni, amely segíti a kulturális örökség, a hagyományok és így tovább megőrzését, védelmét, annál pozitívabb lesz ez, hiszen új munkahelyek teremtenek, új munkahelyek különnek létre, a hagyományos szektorok, ágazatok megmaradnak, a helyi kis ö, iparágak tovább működhetnek, ez pedig a sokszínűséget erősíti, és ez a szubszidiaritás szempontjából is fontos. Ez az eset azt hiszem nyilvánvaló, hogy itt lépés, európai szintű lépésre van szükség, európai szinten kell cselekedni, hogy megvédjük a helyi sajátosságokat, a helyi jellegzetességeket az egyes tagállamokban. Miért? Azokért, azok miatt a gazdasági jogok miatt, amelyeket ön is említett, és amiatt is, mert ma nagyon sok kereskedelmi nehézséggel néznek szembe ezek a termelők, amikor a termékeiket máshol kívánják eladni, hogyha ki kívánnak lépni abból a szűk körből, ahol forgalmaznak, komoly akadályokba ütköznek, tehát hogyha segítünk nekik, akkor ez a munkahelyteremtést és a növekedést is erősíti. De még egyszer mondom, az is nagyon fontos, hogy a mi cselekedeteink, tehát a jogi keretek reformja vagy harmonizálása, ennek a problémának a megoldása meghatározza azt, hogy az állampolgárok mennyire bíznak bennünk, ez konkrét választ ad majd a földrajzi megjelölések kérdésére is. És ez nagyon-nagyon befolyásolja majd azt, hogy milyen hogyan tekintenek ránk majd a harmadik országok a kereskedelmi tárgyalások során. jogi szempontból, politikai szempontból, gazdasági szempontból megnézik, hogy na, mi belül az Európai Unión mit viszünk véghez, mire vagyunk képesek. Ha az Európai Unión belül bizonyos lépéseket meg tudunk tenni, akkor nyilván kifelé és a harmadik országokkal folytatott tárgyalások során is képesek vagyunk sok mindent keresztül vinni. A szeptember végi versenyképességi tanács bizonyára fog erről beszélni, és pontosan ez az olasz elnökségnek a célja is, amint itt a prioritásokban illusztráltam. Köszönöm szépen, elnök úr! Uh, Mr. Undersecretary, thank you very much. Államtitkár úr, nagyon köszönöm hogy megpróbálta ezt a Mission Impossible-t, ezt a lehetetlen feladatot mégis áll, ellátni, elvégezni ilyen rövid idő alatt ennyi kérdésre, ennyi mindenre válaszolni. Sok sikert kívánok az olasz elnökségnek. Biztos vagyok abban az ön személye is garancia arra, hogy ez alatt a hat hónap alatt nagyon sok mindent sikerül majd megvalósítani. Ladies Hölgyeim és uraim, szeretnénk folytatni. Ha megengedik, akkor folytatnám az ülés levezetését. Thank you very much. <laughs> Uh, Folytatjuk a munkát, a kettes pont az elnök bejelentései. Jonathan Fall, a DG belső piac és szolgáltatások főigazgatója meghívta a szakbizottság tagjait, hogy vegyenek részt egy konferencián, amelyet holnap tartanak majd innovatív rendszerekről, tehát holnap eh, szeptember 4-én az Európai Parlament épületében. Miután hozzánk tartoznak a szellemi tulajdonjogok is, ez a konferencia mindenképpen nagyon érdekes lehet a szakbizottságunk tagjai számára. A konferenciáról részleteket megtudhatnak, ha érdeklődnek a titkárságnál. Szeretném megjegyezni, hogy a tagokat szeretettel várják a recepción, ma este 18 óra 30-kor, tehát fél hétkor lesz egy kis fogadás a e, parlamentben. Nagyon sok döntést kell meghoznunk, e, illetve végrehajtanunk a koordinátorok által meghozott döntéseket. Ma reggel tanácskoztak a koordinátorok. Ha Egyet értenek ezzel, a titkárság írásban is eljutatja önökhöz ezeket a döntéseket, és ha senki nem emel kifogást, akkor ezeket elfogadottnak tekintjük. Az új, onnan kinevezett állandó előadók szerepelnek, azután folyamatban lévő munka, stb. Gondolom nem akarják, hogy én most pontról pontra végig menjek ezen a listán. Régner asszony. Köszönöm. Semmi probléma, hogyha írásban megkapjuk ezt. Egy nagyon hosszú koordinátori ülés volt, de azért azt szeretném felvetni, hogy normál esetben szeretnénk, hogyha szóban is elmondaná, ezt a, megadná ezt a tájékoztatást az elnök. Köszönöm a megjegyzését, most akkor írásban fogják megkapni. Harmadik pont, jegyzőkönyv elfogadása. El kell fogadnunk a július 7-i alakulóülés jegyzőkönyvét, és volt egy rendkívüli ülésünk július 10-én, 2014-ben, kifogásolja ezt valaki. Ha nincs ellenvetés, akkor elfogadottnak tekintem a jegyzőkönyveket. Megyünk tovább. Hetedik pont következik, ha nem tévedek. Ez az Európai Parlament és a tanács egyik irányelvével függ össze a foglalkoztatási nyugdíj intézmények felügyeletére és tevékenységére vonatkozó irányelv átdolgozott változata. A parlament és a tanács jogi szolgálatai arra következtetésre jutottak, hogy ezzel a javaslattal kapcsolatban nem érkeztek érdemi módosító indítványok. A szakbizottság titkársága egyetért ezzel, és azt javasolja, hogy a szakbizottság ezt így fogadja el a saját véleményeként. Van-e valakinek ellenvetése? Ha nincsen, akkor szavazunk erről készfeltartással, tehát ki támogatja ezt. Ki ellenzi, van-e tartózkodás, rendben van, akkor elfogadtuk. Elhalasztottuk a nyolcadik napi rendi pontot, ez az uniós vízum kódexre vonatkozó pont lett volna. A kilencedik pont tárgya szubszidiaritási ügyek. Egy véleményt kaptunk a litván parlamentről ebben a témakörben. Szeretném Delvo asszonyt megkérni, miután ő a szubszidiaritási ügyek előadója, hogy ugye, néhány szót erről. Tulajdonképpen két véleményt kaptunk, egyet a litván, egyet pedig azt hiszem a svéd parlamenttől is. Ők kifogásolják alapvetően a jogalapot, ugyanis azt mondják, a nemzeti parlament, ez a két nemzeti parlament azt gondolja, hogy a vámjogi jogsértésekkel, szankciókkal kapcsolatban ugye a hivatkozott jogalap csak nem vonatkozik egyáltalán a szankciók listájára, csak a vámszervek közötti együttműködésre vonatkozik, és szerintük a 83. cikket kellene jogalapnak tekinteni, de ez egy nagyon bonyolult cikk. Nekem, én arra hajlok, hogy a bizottság véleményét kövessem, vagy fogadjam el. Itt a vám területen kapcsolatos harmonizációs kérdéskör a cél kitűzés uniós szinten, ezért azt javaslom, hogy a bizottsággal értsünk egyet, de hát lehet, hogy a jogi szolgálatnak majd más lesz a véleménye. Kíván ehhez valaki hozzászólni? Kérdezem, hogy a jogi szolgálat kíván-e mondani valamit? Nincs észrevétele a jogi szolgálatnak. Köszönöm szépen. Uh, thank you very much, then. Akkor nagyon köszönöm. Mehetünk tovább. Elhalasztottuk a tizedik napi rendi pontot is. A következő pontokat zárt ülésen vitatjuk meg, ezért kérem azokat, hogy akik eh, nem jogosultak az itt tartózkodásra, most hagyják el a termet.